Jó estét, engedélyükkel magyarul fogok beszélni anyanyelvemen. A napirendi pont értelmében a következő pont a tanács és a bizottság nyilatkozata erőszak a kongói demokratikus köztársaságban. felkérem a tanács nevében első felszólalóként cecilia malmström asszonyt. köszönöm szépen! Uh, uh, Biztos úr! Képviselők! A svéd elnökség nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy megvitassuk a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló rendkvül uh, kellemetlen helyzetet, az emberi jogok elleni kihágásokat, a gyermekek és nők elleni nem erőszak tervését. Rendkívül időszerű erről beszélni. Az ENSZ jelentés ugyanis azt mondja, hogy számos fegyveres csoport működik az országban, ezeket egy jó szervezet és jó részt az Európai Unióban ból irányított hálózat támogat. Nem kell önöket emlékeztetnem arról, hogy az Európai Unió hosszú távon elkötelezett az egész régió, és ide, ideértve Kongot is, az egész régió biztonságának erősítése mellett. Nagyon fontos azonban, hogy ezt politikai és fejlesztési műveletekkel is folytassuk, és biztos vagyok arban, hogy a bizottság erről majd mondani fog valamit. Támogatásunk a következő formát ölti. Először is kineveztük az első európai különképviselőt már 1994-ben, az afrikai nagytavak környékének eh, problémáit kezelendő. Ezen kívül fontos eh, eh, programjaink vannak, például az Artemis, ezen kívül az Eurofor műveletek kapcsán csapatokat is küldtünk, de említhetném a támogatást az Europol keretein belül. Tehát jó hírek és rossz hírek is Hangzanak mostanában. Ruanda és Kongó között diplomáciai kapcsolatok rendeződtek, ez jó hír. A fegyveres csoportok az ország keleti részén 2009 év folyamán békeszerződéseket írtak alá, ezeket most végre kell hajtani. Azonban nagyon sok bizonytalanság és biztonsági probléma fennáll továbbra is. Az eredmények egyáltalán nem biztosak, nagyon könnyen felborulhat az ilyen súly. Ezen kívül az FDLR és az úr ellenállási hadserege például tovább olyan szervezeteket jelentenek, amelyek nem írtak alá semmiféle szerződést, és támadják a eh, helyben lakókat. Eh, a nemzetközi eh, jog alapszabályait is több alkalommal megsértik gyilkosságok, nem érőszak és egyéb esetek tömegeiről hallunk amelyekre Erik Kabil elnök úr júliusban erőfeszítéseket tett ennek elkerülésére. A természet erőforrások kapcsán ugyancsak beszélnünk kell számos dologról. Szükség van arra, hogy az állam hozzájusson megfelelő bevételekhez másrészt. Arra is oda kell figyelnünk, hogy a törvénytelen fegyveres csoportok ne jussanak jövedelemhez az ország természeti forrásának kiaknázása révén. A politikai jogok gyakran sérülnek, ez akadályát jelenti az ország demokratizálásának. Vannak további fontos problémák is, és ennek eredményeként a tanács eh, keményen eh, állásfoglalt a nemzetközi jog eh, megsértését E, e, megvalósító esetekben. Nemrégiben a tanács elutasít, e, elítélte ezen cselekményeket. A kongói kormánynak kötelessége biztosítani, hogy az elkövetők bíróság elé kerüljenek. A fejlődés stabilitása mellett is elkötelezettek vagyunk a nép érdekeit szem előtt tartva Nyilván rendkívül fontos a biztonsági szféra, az ország biztonságát, politikai biztonságát biztosító erők támogatása is. Támogatunk kell azonban azokat a folyamatokat is, amelyek a régióbeli kapcsolatokat erősítik politikai és gazdasági együttműködés révén a régióban. Képviselők, biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Tanács és az Európai Unió a legmesszebb menőkig, menő, menőbbekig eh, elkötelezi magát ennek a régiónak, ennek az országnak a támogatása mellett eh, hosszú távon, és őszintén fogunk beszélni a nemzetközi jog minden megsértéséről, az emberi jogok minden megsértéséről. Nagyon hálás vagyok önöknek azért, amiért az Európai Parlament ilyen konstruktív szerepet játszik ebben, és nagyon örömmel várom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Most pedig felkérem a bizottság nevében de Kucht Karel urat. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Körülbelül egy évvel ezelőtt a komai helyzet, amelyet a CNDP Laurent Gunda vezetésével ostromolt, az egyik legfontosabb problémája volt a kongói, illetve a hatóságoknak és a nemzetközi közösségnek. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a legrosszabbat elkerélhessünk. A kongói kormány és a CNDP és a többi ö, fegyveres csapat rövid távon ö, elérte azt, hogy gyakorlatilag a helyzet megváltozzon, de szinte változatlan, mert csak felületesen kezelték a helyzetet, és egyszerűen csak rövid távú politikai célokkal. Nagyon rossz megoldást választott a nemzetközi közösség. Ez nem kritika, csak egyszerűen megállapítás. A nemzetközi közösség és az Európai Unió nem tudott dönteni, hogy védelmi erőket küldjön oda. Még csak most kezdenek érkezni ezek az erők a helyszíre. A szakértők, az ENSZ képviselői, illetve a Human Rights Watch olyan helyzetet állapított meg, amely egyszerűen ö, tűrhetetlen. Eljött az idő, hogy a méreható okokat feltárják, és fenntartható megoldást találjanak. Mindenkinek az összefogására van szükség, elsősorban a kongói és a ruandai kormányok összefogására. Az ENSZ-re, az Európai Unióra ugyancsak nagy szükség van. Kétségtelen, hogy a ruandai és a kongói kormány közötti közeledés nagyon jó lenne abban az esetben, hogyha békés együttélést eredményezne, illetve mindkét fél megelégedésére lezárulna. Ez azonban még messze van tőlünk, mint megoldás, és nagyon sok nehézség áll előttünk. Minden problémát meg kell oldani először. A természeti kincsek illegális kiaknázása, a kisebbségek védelmének hiánya, ahol a hatóságok egyszerűen képtelenek ellenőrzésük alatt tartani a területeket, sőt, sokszor ők a forrásai a problémának. A cndp t és Rolanda Kunda követeléseit nem tudják egyszerűen megoldani. Nem megfelelő a kompromisszum. Minden nemzetközi ö, megállapodást megsértettek, és sem Ruanda, sem Kongó nem képes megoldani a helyzetet. A CNDP integrációja egy olyan hadseregbe, amely egyszerűen hatékony, hatékonyságát veszítette. Az FARDC-ben uralkodó helyzet, ahol egyszerűen hiányzik mindenféle fegyelem, azok a katonai műveletek, amelyeket egyszerűen nem megfelelően irányítottak, illetve a ruhandai kisebbségek követeléseinek nem teljesítése csak súlyosbította a helyzetet az egy évvel ezelőttihez képest. Sem Ruanda, sem Kongo nem képes már ö, megoldani ezt a helyzetet. A helyzet egyre súlyosabb. A humanitárius válság kialakulása elkerülhetetlen volt, az emberi jogok megsértése a különböző nemi erőszakos cselekmények számának növekedése és a Human Rights Watch megállapításai egyszerűen véghetetlen tragédiát mutatnak. Egyértelmű, hogy fel kellene lépni, de nem minden áron. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a katonai nyomás kockázatát minimálisra csökkenthessük a polgári lakosságra. A prioritások megállapítása rendkívül fontos lenne a polgári lakosság védelme céljából. Arra is szükség van, hogy a monük számára megfelelő feltételeket lehessen terje, teremteni katasztrofális lenne, hogyha azonnal el, ki kellene vonulnia. Az ekvátori közelmúltban lezajlott események ezt nagyon jól mutatják. Egyértelmű, hogy véget kell vetni a jelenlegi helyzetben, helyzetnek, Az FDR-rel harca nem politikai sikon folyik, egyszerűen bűncselekmény, amelynek első áldozata a kongói ö, lakosság. Mindenkit érint ez indirekt, illetve direkt módon is. Mindenféle ö, csempészettel fel kell lépni, csempészettel szemben fel kell lépni, és tisztában kell, hogy lássák mind a ruandai, mind pedig a kongolyai hatóságok a kialakult helyzetet. A probléma legnagyobb része a kongói köztársaságban való megoldás megtalálása lenne. A helyi lakosság teljesen frusztrált. Kivuban nagyon fontos lenne a gazdasági helyzet fellendítése. Itt az Európai Unió nagyon sokat tehetne. Ezen kívül az államot is újra kell építeni, ami az egyik legfontosabb probléma. Először is konszolidálni kell a demokráciát. Nyilván a helyi választásokra gondolok, elnökválasztásokra 2011-ben. A választások a demokrácia egyik legfontosabb része, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a továbbiakban is támogatni kell az intézményeket, illetve azokat a politikai folyamatokat, amelyek megfelelő, nyitott politikai rendszert hoznak létre. Ezen kívül a jó kormányzást is meg kell erősíteni. Teljesen egyértelmű, hogy elsősorban a politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy sikerrel járjanak. A parlament említette a büntethetetlenség problematikáját. Ez nagyon jó példa, ugyanis politikai akaratról van szó. A gond ugyanis az, hogy nem lehet elszigedelten megoldani semmit. A biztonság kérdése is rendkívül fontos, illetve a gazdaság irányítása. Óriási a kihívás, ami hosszú távú megoldásokat kell, hogy eredményezzem. De először, először közvetlen fellépésre van szükség. Itt elsősorban a nemi erőszakra gondolok. A politikai akarat meghatározó tényező, nulla toleranciát kell bevezetni Kabila elnök vonatkozásában, de most már ezt alkalmazni is kell. A bizottság már sokat tett ezen a téren. Az igazságszolgáltatásnak rendkívül fontos a szerepe, és itt széles körű együttműködésre van szükség a nemi erőszak elleni harcban, a demokratikus rendszer megerősítése, a jó kormányzás és a politikai akarat. Erre építkezhetünk partneri kapcsolatunkban a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Köszönöm. Köszönöm, Karel de Kuchtur. Most pedig a képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. Elsőnek Filip Kacmarek úr másfél percben. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Minden újságíró, aki ír Afrikáról, József Konrádra gondol, itt negatív és pozitív aspektusok merülnek fel, de Kongó lehetne egy normális ország is. Vannak ilyen országok Afrikában, a gyerekek iskolába járnak, a szexet a szerelemmel kötik össze, nem pedig az erőszakkal. Vannak ilyen országok Afrikában, erről meg vagyok győződve. A kulcsfontosságú kérdés Kongóban az a kormányzati vezetés kérdése, illetve a hatóságok felelőssége. Ezt nem lehet figyelmen kívül hallan, hagyni. A kongói iskolák üresek, az erőszak uralkodik. Választási misszión 2006-ban Kongóban jártam, és emlékszem, hogy mindenki azt mondta, hogy voltak korábban már demokratikus választások ebben az országban, azonban miért történt az, hogy ezek a választások nem vezettek egy jobb élethez Kongóban? Így gyakran a pénzről is szó van, ezért a miniszterasszony és a biztos úr is beszéltek erről. Nem legálisan vásárolják, nem legálisan használják fel a nyersanyagokat, ezt fegyverek vásárlására használják fel, ezt kell megtörni. Mihály Cashman úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Ez megnyugtató nyilatkozat volt. El kell mondanom, hogy tökéletesen egyetértek önnel, nem jöhetünk el onnan, nem lehet vákumot létrehozni, mert ez már is létezik. Hiányzik a politikai akarat, politikai vezetés, hogy megoldják ezt a helyzetet a nemzetközi kötelezettségeknek, illetve a közrendnek megfelelően is. Engedjék meg, hogy a realitásról beszéljek. A 98 óta tartó konfliktusban több mint 500 millióan veszítették el életüket, és 45 ezer halálesetről számolhatunk be havonta. 1 millió 400 ezer, 460 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, és nagyon sokan erőszakkal néznek szemben. Hadd beszéljek azok nevében is, akik nem szólhatnak, azok, akik elszenvedik ezt az erőszakot. Különböző formájának lettünk tanúi a nemi erőszaknak. A kierőszakot, prostitúciótól kezdve egészen a nemi erőszakig. Ide a nők, a férfiak és a kisfiúk is tárgyai, akiknek a nemi szerveit is megcsonkították. Miután megszületett az állásfoglalás, most már eljött az idő, hogy igenis kiköveteljük azt, hogy véget vessenek ezeknek a szörnyűségeknek. Pesmen úr, következő hozzászóló már két percben Louis Michel úr. Oui, madame la présidente. Köszönöm, elnök úr, miniszterasszony, biztos úr, kedves kollégák. Mindig nagyon odafigyeltem arra, hogy mi történik a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Bár ö, ígéretes volt ö, Ruanda és Kongó közelítése egymáshoz, amely nélkül egyszerűen lehetetlen ö, bármi megoldást találni, úgyhogy ezt meg kell erősíteni. Annak ellenére, hogy március 23-án megállapodás született Kinshasa és a felkelők között. A helyzet továbbra is aggasztó. El kell mondanom azt, hogy az FDLR Első alkalommal ö, nem került a az elsődlegesen megoldandó problémák közé, és enélkül pedig nem lehet egyszerűen rendet tart, teremteni. A szélsőségektől nem lehet megszabadulni, hiszen a polgári lakosság az áldozata mindennek az erőszaknak és, kocká- és szörnyűségnek. Ezt a kockázatot előre lehetett látni, és a biztos úr jól fogalmazott, amikor azt mondta, hogy már a kezdetek kezdetétől kezdve meg kellett volna erősíteni a monukot, amely még ma sem rendelkezik megfelelő forrásokkal. És ha még jobb koordinációra is lenne szükség, akkor is ö, nagyobb erőket kellene a helyszínre vezényelni, mert a monuk nem megfelelő felszereltsége mindig valamilyen okot ad majd azoknak, akik kritizálni akarják. A háború nyilván nem okolhatja, nem is indokolhatja ezt a hozzáállást. Az ENSZ határozat, amelynek értelmében a kongoli egységeket nem támogatja, amelyek nem tartják tisztelbe az emberi jogokat, Kabila elnök legutóbbi cselekedetei mind-mind azt indokolják, hogy fel kell lépnünk. Az igazságszolgáltatás volt a Kongóban mind-mind valamilyen koordinációt kíván. Az utolsó dolog, amit a biztos úr is elmondott, Kongóban valamilyen állam még van különböző funkciókkal, de ez szinte nem is létezik, úgyhogy ez borzasztó. Köszönöm, Michel úr. Következő hozzászóló Isabel Durand asszony. Monsieur le commissaire. Biztos úr, elnök asszony. A helyzet, mindketten elmondták, egyszerűen törhetetlen, annak ellenére, hogy a monuk 20 ezer katonája tartózkodik a helyszínen. Mindig is a nők az első áldozatai a különböző háborús helyzeteknek. Itt is rendszeresen hallunk nemi erőszakról, ami szinte háborús fegyverként alkalmazott ezen a területen. Ez egyszerűen felháborító. Biztos úr, ön is mondta, hogy egyszerűen tűrhetetlen ez a konfliktus. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy veszélyes, hogyha a monukot diszkreditáljuk, mert a lakosság szemében szinte ők az egyetlen felelősök a tömegmészárlásokért. Nyilván a mandátumát kellene megvizsgálni, egyszerűen nem visszavonni kellene, hanem azt kellene megvizsgálni, hogy milyen feltételek között léphet fel, és hogyan támogathatnánk a kongói egységeket az emberi jogok vonatkozásában. A kongói hatóságoknak is óriási felelősségük van a nemi erőszak elleni harcban, és ugyanezen hatóságoknak oda kellene figyelniük arra is, hogy a katonák megfelelő elhelyezést kapjanak, mert hogyha ez így lenne, akkor nyilván a helyzet más lenne. Mindenütt dialógusra volna szükség, békéltetésre, így lehet csak fenntartható megoldást találni. Mindenképpen üdvözlöm a hozzászólásukat, és nagyon remélem, hogy az Európai Unió a továbbiakban is aktívan fog fellépni, Körülbelül egy évvel ezelőtt sajnos nem sikerült megfelelően fellépni, ott kell, hogy legyünk. Talán elfelejtettem mondani, hogy egy perce van asszonyom a felszólalásra. Ugyancsak egy percet kap Sabine Lőzing asszony. A világ másik részén, a KDK-ban volt eddig a legtöbb bevetés, és a kérdés az, hogy kinek a biztonságát védjük ott, a kongói népességét, a gyerekeket, a nőket. Az ENSZ missziója sem tudja azt megakadályozni, hogy ne öljenek, ne erőszakoljanak meg ott embereket. Ebben részt vesznek, ezekben a cselekedetekben azok az erők is, akiket az EU támogat. 2003-ban 2003-ban és 2006-ban 61 szerződést kötöttek meg, nemzetközi szerződést, viszont nemzetközi NGO-kkal nem sikerült ilyen szerződéseket megkötni. Kabila elnök váltott, és ez ahhoz vezetett, hogy a háborút elhúzták. Miért van az, hogy eh, az FDL eh, R tagjait eh, Németországban sejtik, és szeretnék tudtálni a GOE állásrólásra. Következő felszóló Andreas Mölzer úr, másfél percben. Herr Präsident, die Vertreibung von Tisztelt elnök úr, a több ezer ember elüldözése, több ezer nő megerőszakolása nem lehet az ENSZ missziójának mérlege. Már jó ideje döntöttek erről a misszióról, de sokat nem értek el, kifosztogatják a nyersanyagokat, embereket kínoznak, az embargók is mindenfajta hatást nélkül maradtak, továbbra is a kongol, kongol, kongói katonák büntetteket követnek el. Továbbra is voltak választások, segélyakciók, ez részben sikert jelenthet. A szörnyű polgárháborút nem lehetett azonban megakadályozni, csak akkor sikerülhet ez, hogyha az ENSZ katonák is tesznek valamit, nem lehet csak tettek nélkül nézni azt, hogy mi történik ott. A kongói misszió nem lehet egy európai Vietnám. Egyeztetett európai politikára van szükségünk, békefenntartásra, de nem egy olyan helyen, ahol nem igazán tisztázottak az etnikai frontok. Szerintem az EU misszióinak inkább a saját házunk előtt kellene, hogy lezajlódjon például Nyugat-Balkánon, és úgy gondolom, hogy nem feltétlenül Afrikában. Köszönöm, Mölcer úr. A következőkben más bejegyzett felszólalók következnek. Elsőként Mitchell úr másfél percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A kongói helyzet rendkívül sajnálatos a konfliktus hatása pedig tragikus, ez egyértelmű, azonban vannak olyan részletek, amelyeket el kell mondanunk, meg kell említenünk az állásfoglalási javaslatunkban is. El kell mondanunk, hogy az erőszak Kongóban, ahogyan az ilyen típusú erőszak gyakran e, alapvetően a kapzsiságból e, származik, ered, azonban nagyon sokszor a szegénység is ott van az okok, a okok mögött, okok között, ugyanannak a az egyetlen rothat fának a gyökerei ezek a problémák, ahol a megélhetés, élet és halál kérdése e, ott ilyen helyzet áll elő. Ez a legnagyobb kihívás a parlament számára, az Európai Unió számára is. Fontos, hogy az a segítség, amelyet biztosítunk, az ne roncsa a helyzetet, nem valóban segítsen. Nagyon fontos, hogy a büntetlenséggel szemben föllépjünk, és ne lehetővé tegyük azt fontos, hogy az ottani hatóságok eh, teljesítményét figyelemmel kövessük. Nagyon fontos látnunk azt a történelmi tapasztalatot is, hogy az ilyen helyzetekben a egyetlen eh, reményét a politikai megoldás adja. A Lisszaboni eh, eredményeket követően az Európai Uniónak a nemzetközi színpadon fel kell lépnie sokkal aktívabb, proaktívabb eh, párbeszéd eh, képző személyként, eh, szereplőként, mint korábban. Következő felszólaló másfél percben Corina Cretu asszony. Mulțumesc foarte mult. Așa cum s-a subliniat până acum, milioane de civili au fost uciși deliberat în curte. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már elhangzott, a katonai műveletek során a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén több ezren, több millióan estek áldozatul az erőszaknak ebben az országban. Gyerekek, fiatal lányok, nők és emberjogi harcosok, újságírók ezek az áldozatok. A humanitárius válság egyre mélyebb nap mint nap, és az ottani helyzet már nem teszi lehetővé, hogy a humanitárius szervezetek fellépjenek. A hónap elején több ezer nem erőszakra került sor, sokkal több, mint az előző évben. Ezen kívül az éjség és az óriási szegénység súlyosbítja a helyzetet. Ez a tragédia mind a felkelőket, mind pedig a katonaságot terheli, és ezeket az emberi jogokat sértő cselekményeket egyszerűen nem lenne szabad eltűrni a térségben. Felmerül a kérdés, hogy vajon az ott lévők a célt, azt a célt teljesítik, amivel odaérkeztek? ott van a pénzmosás, illetve 30 ezer tonna arany, amit évente Kongóból kicsempéznek. Ez csak mélyíti a bűncselekményt. Következő felszóló egy percben, Sofia Intveld asszony. Ja, dank Uh, Köszönöm szépen. Meghallgattam Mölcer kollega hozzászólását, eh, aki épp kiment, és azt mondta, hogy annyira reménytelen a helyzet, hogy inkább hagynunk kellene az egészet, és inkább a szomszédos országokra kellene koncentrálnunk. Hogyha megnézzük a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy valóban reménytelen a helyzette, akkor mindig azokra a nőkre gondolok, akik eljöttek ide hozzánk, és elmondták, hogy mi a helyzetük, és arra kell gondolnunk, hogy belenézzünk az emberek szemébe, és akkor nem tudjuk feladni ezt a harcot, elfogadjuk ezt az állásfoglalást, és ezzel már kötelezettséget tettünk Gondolok ezekre a nőkre, a kétségbeesésükre, a keserűségükre, és arra, hogy úgy érezték, hogy cserben hagyták őket. Nagyon sok jó ötlet van az állásfoglalásban, és remélem, hogy majd tettekkel tudunk ennek mi nyomatékot adni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon gyakran beszélünk a nemi erőszakról, a szexuális erőszakról, és ezek olyan kifejezések, amelyek nem tudják visszaadni a valóságot szinte. Amit a nők elmondtak, az azt mutatja, hogy sokkal tovább mutatnak a dolgok, mint, mint az egyén. Ez nem csak az egyén elleni erőszakot jelenti, hanem egy népesség elleni erőszakot, hogy teljesen tönkretegyék a közösségüket. Tehát nem csak, hogy tetteket kell tennünk, nem csak be kell fejezni a jogi vákumot, a büntetlenséget, hanem valóban eszközöket kell adnunk, és meg kell mutatnunk azt, hogy segítünk, szolidárisak vagyunk az ott élő emberekkel, és nem hagyjuk őket cserben. Ez az erkölcsi kötelességünk. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló másfél percben Krisztián Dan Preda úr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 Kongói Demokratikus Köztesség területén lévő helyzetet. Szerintem a helyzet egyre rosszabb lesz, hogyha megnézzük a helyzetet a katonai missziók területén, akkor itt nem csak arról van szó, hogy a humanitárius költség magas. Ez a humanitárius költség azt jelenti, hogy szenved a népesség. Úgy gondolom, hogy a katonai missziók katasztrofális hatással jártak, hozzájártak ahhoz, hogy megsértették az emberi jogokat, és még jobban mélyítették a humanitárius válságot. A büntetlenség miatt meg tudják ismételni állandóan az ilyenfajta tetteket. Szerintem ezért a polgári lakosságot kell megvédeni, és az Európai Parlamentnek egyetemben ki kell jelentenie, hogy az erőszakos tettek, főként a szexuális erőszak vagy a kivúj kihágásokat azonnal meg kell szüntetni. Nem, Reda úr. Következő hozzászóló Janes Barnuevo Garcia úr, egy percben. Gracias, presidente. Bueno, ya los colegas han hablado de la situación. Köszönöm, elnök úr. A kollégák már említették ezt a katasztrofális helyzetet, amelynek tanúi vagyunk a Kongói Demokratikus Köztársaságban több millió nemi erőszakról beszélünk, és ez ez monuk missziójáról is volt szó. De talán kevesebbet hallottunk arról, hogy szükség van arra, hogy gátat szabjunk a különböző anyagok illegális beáramlásának. Ide tartozik például az arany is. A pénzt mossák. Ö, és azt hiszem, hogy ez Eston asszony számára igen fontos terület, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében a 27 tagállam támogatásával az ő területéhez tartozik mindez, és koordinálhatja az intézkedéseket annak érdekében, hogy megel- megelőzzük azt, hogy az erőszakot támogassák ezek az anyagok. Köszönöm. Következő hozzászóló másfél percben Anne Delvaux asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy a sürgőségi helyzet. Gyakorta utalt erre az egész nemzetközi közösség és az Európai Unió is Kongóval kapcsolatban. Ha látjuk azt, hogy Kivu északi és déli részén mi történik, hogy micsoda erőszaknak vannak kitéve a polgári lakosok, főleg a gyerekek, a nők és az idősek, úgy gondolom, hogy azonnal fel kell lépnünk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a polgári lakosság védelmét biztosítsuk. A monük a mandátumát mindenképpen meg fogják hosszabbítani, de újra kell értékelni, meg kell erősíteni azért, hogy gátat szabjunk ennek az erőszaknak. Évek hosszú sora óta a nemzetközi közösségek, a civil szervezetek, mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy leállítsa ezt a szexuális jellegű háborút, ezt a szexuális eszközt, amit rendszeresen használnak, és mindig büntetlenséget élveznek. Nagyon örülök, hogy a kongói hatóságok végre elszánták magukat, hogy véget vessenek ennek a büntetlenségnek. De ennek a nulla toleranciának kivétel nélkül érvényesülnie kell, mégpedig hatékonyan a Nemzetközi Bíróságon az első ilyen jellegű eset a fegyveres konfliktusok vonatkozásában olyan eredménnyel kell, hogy záruljon, hogy mégpedig, hogy a lehető leggyorsabban felelősségre vonjanak mindenkit, akit érint ez a téma. Fenn kell tartani a rendet, a közrendet, védeni kell a nőket, a gyerekeket, mert gyakorta az ő, ők vannak a fel, őket áldozzák fel a közömbösség oltárán. Köszönöm. A következőkben a Catch the Eye System alapján szólhatnak hozzá. Nyolc jelentkező van, van is nyolc percünk, de csak akkor, ha mindenki betartja az egy percet. Ezért tiszteltel kérem, én mindenkinek szívesen szót adok, de a nyolc percet be kell tartsuk. Ne vegyék el egymás elől az időt. Első hozzászóló Mrs. Striffler Euh, Elnök úr, a humanitárius uh, helyzet Kongóban, főleg a keleti területeken és Kivuban katasztrofális. A civil lakosság biztonsága egyszerűen nem biztosított. A kongói, uh, ugondai és ruandai katonaság, a felkelők, többször is megsértették az emberi jogokat. Egy elterjedtebb a nemi erőszak, szinte mindennapos jelenség. Annak ellenére, hogy a humanitárius szervezetek képviselői mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt leállítsék. 2009. január 1 -e óta rengetegen el kellett, hogy hagyják otthonukat, a keleti területeken is 350 ezer azoknak a száma, akik a leginkább veszélyeztetettek. Beszóló Tarabella úr, egy percben. Biztos úr, kedves kollégák! Sokan jogosan emlegették, hogy milyen szörnyű helyzetben élnek a kongóiak, főleg a keleti területeken. Az erőszak, a barbár cselekmények mindennaposak. Az unicef az UNICEF honlapján minden megtalálható. Ma a gyakorlati következményekről szeretnék szólni. A nők, akik nem csak fizikailag, hanem szellemileg is sérültek, mentálisan sérültek, mindenféleképpen gondozásra sorultak. Ott van az AIDS terjedése, és Kongóról teljes mértékben negatív képet fest mindez. A az ország gazdasági fel, emelkedése csak akkor biztosítható, hogyha hatékonyan felvelik, felveszik a harcot a nemi erőszak ellen az országban. Köszönöm. Köszönöm, Tarabella úr. következő hozzászóló Madame Ries. Miniszter asszony, biztos úr, én is szeretnék utalni arra, hogy milyen tragikus ez a nemi erőszak a kongói demokratikus köztársaságban. Egyáltalán nem új jelenségről van szó, összetett több oldalú dologról, nem csak fizikai, hanem lelki következményei is vannak ennek. Kabila elnök zéró toleranciája egyenlőre még csak nagyon szerény gyümölcsöt hozott. Emlékeztetni szeretnék, hogy csak globális stratégia vezethet eredményre. Tudom, hogy a bizottság már is több projekttel és költségvetési tétellel célozta meg ezt a területet, de nem gondolják-e, hogy itt most nekünk kell feltennünk a kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy ennek a stratégiának milyen eredménye lesz? Hiszen a nők elsősorban a béke és az újjáépítés zálogai egy országban a Kongói Demokratikus Köztársaságban hogyan akarnak jobban és gyorsabban fellépni. Szóló Romevai Rueda úr. Köszönöm. Én is szerettem volna hozzászólni ehhez a vitához, mert nagyon régóta figyelemmel kísérem ezt a témát. Sajnos állandósultak az erőszakos fellépések, a, a humanitárius katasztrófák Kongóban. Fel kell lépnünk ez ellen, a nemi erőszak ellen is, a fiatal lányok, a, a nők elleni nemi erőszakra gondolok itt. Ezért minden kompetens hatóságot arra szólítok fel, hogy késekedés nélkül lépjenek fel, hogy az újabb ilyen eseményeket elkerülhessük. Sürgősen fel kell lépnünk, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén a polgári lakosságot ezentúl ne támadhassák meg. Fel kell venni a, a harcot a büntetlenség ellen, a fiatal lányok, a nők ellen elkövetett nemi erőszak ellen. Köszönöm. Következő hozzászóló Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök úr! nine novemberében Ruanda és a Kedáke közötti nagykövetség között eszmecsere volt, ez már egy kis reményt jelentett az ország, illetve a népesség számára. ezenkvül ezen kívül is letartóztattak, ez talán jelenthetné azt, hogy Kelet-Kongóban javul a helyzet. A bizottságtól kérdezem, hogy Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy Kongó és Ronda között közeledés jöjjön el? Az ENSZ mandátummal kapcsolatban úgy gondolom, legyünk őszinték, hogyha valóban az embereket szeretnénk megvédeni, akkor látnunk kell azt, hogy hogy megfelelő az ENSZ mandátum. Úgy gondolom, hogy e- erre kell gondolnunk. Következő Szín úr. I think it's unfortunate that in uh, this Christmas season that we've spent the last two úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy az elmúlt a karácsony előtti napokban az erőszakról kell beszélnünk Csesnyában, Afganisztánban vagy Kongóban, de sajnos ez a valóság. Ugyanakkor a karácsonyi béke és jó akarat szellemében úgy gondolom, hogy ahogy Mitchell kollégám is olyan jól fogalmazott, megfogalmazta, mindenféleképpen a béke hírnökének kell lennünk. Ez nagy lehetőség eh, eh, Esten eh, asszony számára is, hogy olyan módon lépjünk fel, ahogyan korábban nem tudtunk, próbáljuk ezeket az országokat eh, eh, rendbe tenni, amennyire csak lehet, és a szörnyű szenvedésnek véget vetni. Hosszú távú megoldás természetesen nem a gazdasági fejlődésből, hanem az oktatásból fog e, e, származni, és biztosítanunk kell az oktatáshoz, a megfelelő oktatáshoz való szabad hozzáférést ezekben az országokban, mert ez a hosszú távú béke alapja. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Következő hozzászóló Jim Higgins úr mr president. Köszönöm, hundred úr. sixty ban a svéd ENSZ főtitkár Dag Hammarskjöld megkérte az ír hadsereget, eh, az hogy az akkori belga Kongóban eh, lépjenek föl, nagyszerű munkát végeztek. Nagyon aggaszt engem az ENSZ eh, csapatainak szerepe Kongóban jelen pillanatban a, marokkóiak az indiaiak és a pakisztániak és nem erőszakról beszélünk és egyéb problémákról, az ENSZ csapatok azonban egyáltalán nem szerepelnek fényesen és dicsőségesen. Egyetértek Michel úrral abban, hogy az Európai Uniónak sokkal keményebb kézzel kell fellépnie, nagyszerű munkát végeztünk például Csádban, szükség van arra, hogy keményebben lépjünk fel számtalan áldozatról beszélhetünk, a törzsi konfliktusokról, a nemzetközi vakság áldozatairól beszélünk, nem szabad továbbra is vaknak lenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Higgins úr. Utolsó felszólaló Mr. Svensson. Svensson úr, egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szinte már lehetetlen megérteni azokat a szörnyű számokat, statisztikákat, amelyeket ma hallunk, pedig tudjuk, hogy ezek igazak. Nagyon sokan úgy érzik, hogy ha a legszegényebbjeiről beszélünk ezeknek az országoknak, a szaharán túli területekről, akkor itt kevésbé gyakorlatias dolgokkal állunk szembe. De itt nem csak katonaságról, hanem a korrupcióról is szó van. Egy olyan országról van szó, ahol a népesség nagyon sokat szenvedett. Beszéltünk Afganisztánról, beszéltünk a terrorról Afganisztánban, beszéltünk a talibánokról, de itt eh, mások szenvednek, és a legszörnyűbb körülmények között szenvednek. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek valóban segíthetnek, hogyha itt megfelelő támogatást, állami támogatást kapnak, ez nagyon komplex. A Catch the Eye felszólalások végére értünk. Tiszteltel felkérem a vita végén Cecilia Malmström asszonyt. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy hallottuk a vita során, nagyon sok nagyon jó oka van annak, hogy folytassuk tovább a jelenlétet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ahogy már többször is elhangzott, hosszú távú megoldásra van szükség. A biztos úr is egyértelműen beszámolt arról, hogy az EU eddig milyen erőfeszítéseket tett ezen a területen. A tagállamok és a bizottság együtt a legnagyobb jelenlétet biztosítják a régióban. De ami Kongót és az egész területet illeti, hogyha stabilitást akarunk elérni, akkor az emberek életfeltételein kell javítanunk. Meg kell védenünk az emberi jogokat, és nagyon határozottan fel kell lépnünk a korrupció ellen, és minden olyasmi ellen, amely a közrend ellen lép fel. Hallottuk ezeket a szörnyű történeteket a nemi erőszakról, ez egyszerűen elfogalhatatlan, és az elkövetőknek eh, nem szabad szabadon garázdálkodni, el kell őket fogni, és itt eh, a kongói hatóságoknak óriási a felelőssége, annak érdekében, hogy eh, Kabila elnök zéró toleranciás politikája ne csak szép szavakban, hanem a valóságban is megvalósuljon. Ami a mandátumot illeti, illetve a 2009-es események is azt mutatják, hogy a nemi erőszakot megpróbáljuk, megpróbálja az ENSZ is visszaszorítani. Például a bűncselekményekkel való fe, bűncselekményekkel szemben való fellépés. Most már az egész ország területére szól a mandátumok. De hát ez csak ez csak csepp a tengerben. Még rengeteg a tennivalónk, de lesz egy szakértőnk ezen a területen, aki a megfelelő eljárásokat fogja biztosítani a nemi erőszak ellen, és főleg amikor a katonák követnek el ilyen jellegű cselekményeket. Hamarosan a kérdések órája következik. Annyit szeretném még elmondani, hogy ez az utolsó vita, amin részt vettem a svéd elnökség képviseletében, úgyhogy szeretnék nagyon melegen köszönetet mondani önöknek az eddigi együttműködésért és munkáért. Köszönöm. Mi is nagyon köszönjük társaim nevében az ön hatékony és olyan munkáját, amiben mindannyiunknak örömet telt következő hozzászóló a bizottság nevében lezárni a vitát felkérem karel de gucht urat. Uh, köszönöm szépen először is uh, szeretném megköszönni minden képviselőnek aki felszólalt a vita során és nem szeretnék most visszatérni az előzetes uh, bevezetésemhez csak két dologra szeretnék koncentrálni. Az Európai Bizottság nagyon sokat tesz a humanitárius segítségnyújtás kapcsán és olyan programok kapcsán, amelyek megpróbálják visszaállítani a jogállamiságot. Több mint 100 millióról beszélünk itt évente, de a probléma természetesen az az, hogy mi lesz ennek a hatása akkor, hogyha nincs egy olyan fél a, politi- a politikai arénában. Szeretnék valamit mondani a Monik mandátumról, mert ha bár a Monuk, a Monukot lehet kritizálni, amiatt, ami nem régiben történt, de úgy gondolom, hogy az súlyos hiba lenne, hogyha azt kérnénk, hogy hagyják el a Kongói Demokratikus Köztársaság területét, ez lenne a legsúlyosabb dolog. De hadd olvassak fel néhány mondatot a mandátumból, amit a biztonsági tanácsban fogadtak el az elmúlt év elején. Azt mondja, hogy a tanács arról is döntött, hogy a monoknak ezen határozat elfogadása után mandátumot kell kapnia, és együtt kell működnie a KDK kormányával. Ez az első prioritás. A második pedig az, hogy meg kell védeni a civil lakosságot, illetve az ENSZ munkatársait. Biztosítani kell a lakosság biztonságát, és el kell hárítani a közvetlen veszélyt. Egy másik nagyon fontos bekezdés a G pont, ahol a koordinált műveletekről beszélnek. A koordinált műveletek a hadsereggel, illetve az integrált brigádokkal, amelyeket Kelet-Kongóban mozgósítanak. Ezek, ezeket koordinálni kell a nemzetközi humanitáris segítségnyújtása, stb. stb. Tehát a mandátum teljes mértékben egyértelmű, és amiről beszélni kell, az, hogy hogyan vállalunk szerepet, és hogy a monuknak mit is kell tennie, meg kell nézni a saját szerepvállalási szabályait, mert nekik kell arról dönteni, hogy hogyan fognak eljárni. Utolsó sorban pedig tudják azt is, hogy nagyon gyakran kritizálják a Nemzetközi Büntetőbíróságot, azt mondják, hogy ez összeegyeztető a politikával, tehát itt van a nemzetközi bíróság, másrésztről pedig hogyan kell politikailag nemzetközi politika szempontjából kezelni a válságot. Ez egy nagyon érdekes kérdés. De mit látunk Kongóban? Megengedtük azt, hogy Bosz és Nukanda átvegyék az irányítást. Ha, pedig volt elfogadó parancs ellenük, és láthatjuk, hogy mi történt. De láthatjuk, hogy semmi sincs ingyen, nem lehet azt választani, hogy a válságot kezeljük, másrésztről pedig a nemzetközi igazságot szolgáltatunk. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy a nemzetközi büntetőjogot a lehető legjobban alkalmazzuk. Köszönöm. De Koktúr bejelentem hogy a vita lezárásaként hat állásfoglalási indtvány érkezett ezzel a vitát lezártuk szavazás ebben a témában holnap lesz.